Bene, possiamo cominciare i nostri lavori. Helyes. Hölgyeim és uraim, akkor kezdjük el a munkát. Bizonyára tudják, hogy kettő óra áll rendelkezésünkre, 17 óráig. Utána a közös bizottsági ülés következik az ITRE és a TRAN szakbizottságokkal. Ez azt jelenti, hogy 17 órakor el kell hagynunk ezt a termet, és átköltöznünk egy másikba. Három körben fogjuk lefolytatni a vitát. A meghallgatás során Cavella asszony fogja majd felvezetni ezt a rendkívül fontos témát nem másról van szó, mint az energiaügyről napjainktól 2050-ig. Tehát, ahogy a korábbiakban is mondtam, a meghallgatás és a vita három panelben fog lezajlani. A kutatásról, a fejlesztésről fogunk beszélni, aztán a növekedésről és a gazdaságtól, valamint az innovációról is. Ezek mind olyan témák, amelyeket azért többé-kevésbé össze lehet kapcsolni. Ne is késlekedjünk, hanem vágjunk bele mindjárt az első panelbe. Vizsgáljuk meg, hogy hogy fog kinézni a menetrend mától 2050-ig. Azonnal meg is adom a szót Cavella kolléganőnek, aki ennek az ügynek a jelentéstevője. Elé, köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a vendégeinknek, akik eladásokat fognak tartani ma délután. És önnek is köszönetet mondok, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. A saját véleményemet a jelentés tervezetből már ismerhetik. Úgyhogy nem is akarok nagyon sok időt vesztegetni a meghallgatás elején, hanem inkább megadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik véleményeket fogalmaznak meg a többi szakbizottság részéről, utána pedig meghallgatjuk a vendégeket. A többi szakbizottságbeli vélemény szerzőit szeretném most felkérni, hogy szóljanak pár szót. Elnök. Az első hozzászóló az AFET részéről Szárjus Volszki úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony! Amikor az energiáról szóló ütemtervet vitatjuk meg 2050-ig, ne felejtsük el, hogy az energia nem csak egy árucikk, hanem külpolitika is. És külpolitikai eszközként használják a partnereink is. Az ellátás biztonsága még mindig egy nagyon aktuális kérdés, azért is érdemes új, tiszta energiákat vizsgálni, és az energiapolitikánkat áttekinteni 2050-ig, mert az energiapolitika külpolitikai dimenzióival is foglalkoznunk kell. Hát említsem a Gazpromot és annak a bizottságnak a munkáját, amely a Gazprom és az EU-s tagállamok kétoldalú szerződéseit vizsgálja. Putyin elnök megakadályozta a cégeket abban, hogy nyíltan együttműködjenek az Európai Bizottsággal. Ez is mutatja, hogy a Gazprom Oroszország külpolitikai eszköze. De ezen a konkrét eseten túlmenően is stratégiailag és globálisan kell partnereinkkel az energiáról tárgyalni. Európa szabályozó arénál, szabályozó tevékenységét és a szomszédainkkal való kapcsolatokat ki kell terjeszteni. Ez már rendelkezésünkre álló külpolitikai eszközökkel is, mint például az energiacsártás szerződés, vagy más energiaszerződések, vagy a széndiokszid piaci rendszerek kiterjesztése az Európai unió kívülre, tehát ezekkel az eszközökkel kell tovább foglalkoznunk ezzel az ügyel. A stabilitásra és a hosszú távú beruházásra van szükség, de a jövőbeli Európai Uniós kereslet a beruházás megtérülését nem szabad, hogy alássa. Sokoldalú regionális együttműködésre van szükség, hogy a biztonságot, a biztonságos ellátást és a versenyképességünket tudjuk biztosítani, még akkor is, hogyha nem sikerül globális klímaügyi egyezményt kötni. Ne felejtsük el azt sem, hogy Sajnos ez egy lehetőség, még akkor is, hogyha az Európai Bizottság az ütemtervét nem százszázalékos feltételezésekre alapozta. Tehát kell, hogy legyen egy B-terv. Egy B-terv arra az esetre, hogyha az A-terv nem valósul meg a középtávon. És egy ilyen B-terv például olyan átmeneti energiaforrások felhasználását foglalja magába, mint a palagáz. Az EU külpolitikájának hitelessége szempontjából holisztikus megközelítésre van szükség, és ezért az energiapolitikát is a külpolitika más dimenzióval összhangba kell hozni. A külpolitika, a szomszédsági politika, biztonságpolitika, kereskedelmi politika, stb. Ezek össze kell, hogy hangolva legyenek, és jobb együttműködésre van szükség a külügyi szolgálat, a bizottság és a tanács között. A külügyi szakbizottság ezekre tért ki nagyjából a véleménytervezetében. Az energiát piaci szabályok alá szeretnék kényszeríteni, és ezáltal alacsony szénkibocsátású gazdaságot szeretnénk elérni. De ne feledjék, hogy ez az energiaügy nem csak a jövőben, de már ma is a külpolitika része. Elnök, most pedig Jordan asszony kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném először is üdvözölni a Szlovéniából megérkezett újságírókat, akik részt vesznek a meghallgatáson. Biztos vagyok benne, hogy ez, szol, ez jó alkalom majd arra, hogy az embereket szól, tájékoztassuk arról, hogy mi folyik az energiaiparban hiszen tudjuk, hogy a háztartásaink ettől függnek minden egyes nap. A vélemény, amit elkészítettem, természetesen figyelembe vette az MV felelősségi köreit, felelősségi területeit, a klímaváltozás, az energia, kvótakereskedelem, az energiahatékonyság és más témaköröket. Az energiahatékonyság mindig is a környezetvédelmi politika hajtó motorja volt, nem csak az Európai Parlamentben, hanem általában véve az Európai Unióba is. De meg kellett, meg, meg kellett ismernünk, hogy a válság idején a versenyképességünk, a munkahelyek elvesztésével csökken, és azt is, hogy a fenntarthatóság erre a megoldás. A megújuló energiák, az energiahatékonyság, a szén elszivárgás megelőzése, illetve környezetvédelmi politikánknak a globális, ambiciózusabb politikákkal való összehangolása. A fenntartható fejlődésre való törekvés nagyon fontos és 2008-hoz képest már sokkal jobban látjuk, hogy mennyire nagyobb hatékonyságra van szükség ezen a területen, mert a válság ezt jóval láthatóbbá tette. A fenntarthatóságot szolgáltatásokra és technológiára kell építenünk, nem administratív, bürokratikus intézkedésekre. Ezért a véleményem is nagyon világos célkitűzést foglal magába, az MV véleménye szerint, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentést kell meghatározni 2050-ig. Köszönöm szépen, a Regi nevében Kolászka Bobinska asszony kapja meg a szót. Uh, thank you very much. Mm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy a bizottság két forgatókönyvet készített el, és egy olyan stratégiát, amely nem determináló jellegű. Szerintük konstruktív párbeszédet kell folytatni, és reméljük, hogy a véleményünket és a megjegyzéseinket bele fogják foglalni az anyagba. De annak érdekében, hogy a régiókban is elinduljon a párbeszéd, és hogy be tudjuk vonni az európai állampolgárokat is, legalábbis bizonyos jövőképpel kell rendelkeznünk a tagállamokra és a régiókra nézve, és ez egyelőre még nincs meg. Minden tagállam más, mint a másik, és másképpen fognak odaérni 2050-hez, ezért fontos, hogy az ütemtervet tagállami szintre is lebontsuk, és hogy a különböző régiók számára különböző politikai választásokat adjunk. Ezt már az előzetes jelentésben is nagyon világosan leírtuk, de magában a jelentésben ez a gondolat már nem szerepel. A másik gondolat, ami a regi számára nagyon fontos, az az, hogy az energiaügyi ütemterv jövőjét alá kell, hogy számas, támasszák a költségvetési politikai, politikai döntések is. A kohéziós politikát nem lehet ezeknek a forrásoknak a helyettesítésére használni. A kohéziós politika csak energiaipari kezdeményezéseket tud támogatni, például az energiahatékonyság terén, de ezek a ez, ezek csak olyan programok, amelyek a kohéziós politika célkitűzéseit is támogatják e, nem tehetjük azt meg, hogy az egyik zsebünkből a, kiveszünk, és azt a másikba tesszük aztán be. Az energiaügyi ütemterv forgatókönyvei a helyi és regionális intelligens hálózatok nélkül nem fognak megvalósulni, és ezeket a hálózatokat nem tudjuk kialakítani anélkül, hogy megfelelő decentralizált zöld gazdaságokat alakítanánk ki. A, végül pedig nagyon világosan felhívtuk a figyelmet, hogy a régiók között meg kell osztani a terhet, hiszen ez a klímaváltozási célkitűzéseink, valamint a fenntartható versenyképes növekedés és az energiabiztonsági célkitűzések megvalósításához is elengedhetetlen. Elnök, köszönöm szépen. Az IMKO nevében Schmidt kolléga kap szót. No, non Schmidt úr nincs itt velünk, úgyhogy akkor ebben az esetben azonnal megkezdhetjük az első szekció munkáját. Hirt Fosztier úr, az első felszólalónk, Zsidejev Szüesztől. Tíz perce van. Köszönöm, Szártóri asszony. Először szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak engem ma ide. Nagyszerű lehetőség ez, hogy egy óriási európai közszolgáltatónak az energiaszektor területéről a véleményét bemutassam. Néhány diára szeretnék központosítani a prezentációmból, és szeretném kifejteni, hogy mik azok a fő megszorító dolgok, fő akadályok, amelyek a külső forgatókönyvekben találhatóak számunkra egy belső forgatókönyv, egy belső vizsgálat is lezajlott, ennek az eredménye egy tanulmány. Néhány olyan diát szeretnék tehát most bemutatni, amik a legfontosabb következtetéseinket tartalmazzák a széndiokszid mentesítési, mentesítési forgatókönyvekkel kapcsolatban. Először is az Európai Klímaalapítvány, a Greenpeace, az Európai Gázhálózat, a Nemzetközi Energiaügynökség, az Eurelektrik, az Európai Bizottság 2050-ig tartó ütemterve, a WWF úgynevezett energiajelentése, az alapdokumentumok, amelyeket vizsgáltunk. Az egyik fő megfigyelés, hogy a dekarbonizáció az alapjában véve arról szól, hogy villamos energiát használunk a gazdaságban. Tehát villamosítjuk a gazdaságot. 2050-re több mint 2550 terawatt óra fogyasztást irányoznak elő, ez lesz az igény, különösen azért, mert a bizonyos intézmények az energiahatékonyság óriási megnövelését vetítik előre. Tehát nagyjából akkora energiaigényel számolnak, mint manapság, de az energiahatékonyságnak köszönhető az, hogy nincs ennél sokkal nagyobb növekedés. Az energiahatékonyságot különösen a épületek fűtése, hűtése, illetve a közlekedés területén akarják megvalósítani. Öt különböző dekarbonizációs tervet mutattak be. Van olyan, ahol a nukleáris energia használatára helyeződik a hangsúly, van olyan, amelyben a széndiokszid leválasztással érik el az eredményeket. A világos kék felületen látják azokat a szenáriókat, amelyekről beszéltem, és a következő dián pedig az Európai Bizottság öt szenáriója, öt forgatókönyve látható. 2030-ig az a nagyon fontos megállapítandó dolog, hogy a fogyasztásunknak nagyjából stabilnak kell maradnia. Az energia hatékonyság kell, hogy növekedjen. Ez a kék vonal jelképezi az energiahatékonyságot, amely Európában az összes villamos energia fogyasztás mennyiséget még csökkenti is, tehát csökkenő tendenciát irányoz elő, ez mind az energiahatékonyságnak köszönhető. A kapacitás mixről, kapacitás szerkezetről beszéljünk, mi vezetheti Európát oda, hogy egy széndiokszidmentes rendszere legyen. Véleményünk szerint az Európai Klíma Alapítvány eredményei, azaz a második oszlop, amit itt látnak a e, dián, bal oldalról a második, véleményünk szerint a legkidolgozottabb jelenleg rendelkezésünkre álló forgatókönyv a tanulmányok közül. Látható, hogy nagyon jól kiegyensúlyozott a szerkezet, a termo, a nukleáris gáz és a megújuló energiaforrások között. Aztán látható a tetején egy narancsszínű oszlop, több mint 5000 megawatt óra kis gázturbinákból származó energiát jelképez. Ezek a kis gázturbinák, ezek a váltakozó energia mennyiség kiegyenlítésére használhatóak. Hiszen hogyha nagyobb mennyiségű megújuló energiát akarunk használni, akkor figyelembe kell venni az idő és a hely aspektusát is. Az elmúlt 40 évben azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ilyen, um, hogy a legtöbb uh, erőmű a fogyasztóhoz közel van. Most viszont a megújuló energiák esetében, ha például az északi tenger hullámzásából akarunk energiát kinyerni, ez azt jelenti, hogy az energia termelésének a helyszíne távol esik a fogyasztás központjaitól. Másod, más szóval ez azt jelenti, hogy óriási energiaszállító rendszerre van szükség, különben nem fog működni a rendszer. És van egy időaspektus is, lehet, hogy van egy olyan pillanat, amikor túl sok energia van, nagyobb mennyiség, mint amennyire igény van, és akkor azt tárolni kell, vagy pedig más megoldásokat kell találni, máshol felhasználni, illetve lesznek energiahiányos periódusok is. Az Európai Bizottság mit mond a kapacitás szerkezetekről? Most ugrok előre, a 12-es diára ugrottam. Itt azt láthatjuk, hogy jó-jó általánosságból az Európai Bizottság nagyon odafigyel arra, hogy a különösen a szélenergiát, de egyéb megújuló energiaforrásokat is nagy mennyiségben használnak, de ők is összpontosítanak arra, hogy tartalékkapacitásokra van szükség. A különböző modellezések szerint különböző mennyiségű tartalékkapacitás kell, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy erre mindenképp szükség lesz. Nézzük meg most az energiamixet, és hogy milyen volumen fog keletkezni ebben a rendszerben. Azt látjuk, hogy a ha sok megújuló energiát használunk, akkor nagyon váltakozó lesz az energia mennyisége, és ezért vagy gázzal, vagy szérnel, vagy nukleáris energiával ki kell pótolni. Nagyon sok ember szeretné csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, ezért a gáz és a szén ebből származó energiát csak úgy tudják elképzelni, hogyha a széndiokszid leválasztás és tárolás megvalósul. Néhány konklúzióról hadd beszéljek. Kulcsfontosságú lesz, hogy rendkívül mértékben továbbfejlesztjük az energiahálózatokat, hogyha csökkenteni akarjuk a széndiokszid mennyiségét. Hogyha ez le, lemaradunk, akkor nem fogjuk tudni használni a megújuló energiaforrásokat. Ez teljesen világos és nagyon fontos téma. Az elfogadhatóság, a költségek biztosítása, ezek nagyon fontos témák, amelyeket érdemes megvitatni, hogyha sikerrel akarjuk alkalmazni a megújuló energiákat. Másik dolog, a megújuló energiák arányos, arányának a növelésére van szükség. Vannak olyan energiaforrások, amelyek nagyon újdonság számba mennek, de ezeket már érett, bejáratott energiaforrásá kell tennünk 2030-ra különböző forgatókönyvekben lefektetett számok hatásáról a társadalmainkra még nincsenek nagyon pontos elképzeléseink. Hogyha minden bukor mögött lesz egy szélturbina, és az összes tengerpartot elcsúfítják a szélerőművek, lehet, hogy elég nehéz lesz sok európai számára elképzelni ezt a jövőt. A legkisebb költség és a gazdaságos hatékonyság szempontjának a figyelembevétele mellett mondjuk például tudunk az északi tengeren szélerőműveket építeni, Dél-Európában pedig napkollektorokat tudunk felállítani, de nagyon fontos, hogy az energia mindkét forrásból eljusson egész Európába, hogyha szükség van rá. És mivel váltakozó energia, megújuló energiaforrásokat használunk, azzal a kihívással meg kell küzdenünk, hogy rugalmasan kell tudnunk reagálni a váltakozó mennyiségű rendelkezésre álló energia problémájára. Ezt kis teljesítményű gázturbinákkal tudjuk a kezdetben megoldani, ezzel tudjuk kipótolni a hiányt. Aztán nagyon fontos tudni, hogy a széndiokszid leválasztás és tárolás, amit a nukleáris energia mindenképp a történet része marad, legalábbis ezen külső forgatókönyvek szerint. A következő pont, oda kell figyelni arra, hogy milyen költségeivel vannak mindennek a társadalom részére, hogyha az energiahatékonyságot nagy mértékben akarjuk növelni. A társadalmi következményei vagy költségei nagyon is súlyosak lehetnek ennek, és azt hiszem, hogy nagyon kevés felmérés, nagyon kevés jelentés készült még erről a témáról. Végül, de nem utolsó sorban, beruházóként hosszú távú átláthatóságra, stabil és hosszú távú szabályozási keretre van szükség. Nem fog senki egy milliárd dollárt vagy eurót beruházni egy partmenti szélerőműbe, hogyha nem biztos abban, hogy az energiát Európa szerte értékesíteni tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a, az előadást, most pedig 10 percre dr. Stefan Lechtenbömernek adom meg a szót, aki a Wuppertal intézettől érkezett hozzá. Köszönöm szépen, kedves Szártori asszony, Zavéla asszony, tisztelt parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide ma. és megkértek rá, hogy az energiaügyi ütemtervről beszéljek. Egy tanulmányt vettem alapul, amelyet az Eco Institute Ökoinstitút készített el, és ahogy az előttem szóló előadó is, én is különböző forgatókönyvekből indulok ki, amelyek az európai fejlődést tekintik meg. Az Euroelektrik, a Greenpeace és az Európai Klíma Alapítvány körülbelül ugyanazok az intézmények készítették el, tehát ezeket, amelyeket az előző előadói is. Azonban én szeretnék konkrétan a villamosenergia rendszerre koncentrálni, hiszen ez nagyon fontos részét képezi az energiaügyi ütemtervnek is. Itt vannak a legambiciózusabb széndiokszid csökkentési célkitűzések, itt 98-99 százalékos csökkentéseket tervezünk a 90-es állapothoz képest. Nagyon szorosan összekötött rendszerről van szó, és itt vannak legnagyobb kockázata annak, hogy zsákutcába futunk, hogyha nem szervezzük meg nagyon gondosan ennek a szektornak az átalakítását ezért szerettünk volna, ezért koncentráltunk a tanulmányunk elkészítése során az energia, villamosenergia rendszerhez. Tehát először készítsünk egy rövid összehasonlítást. Itt látható az, hogy a különböző forgatókönyvek szerint 2030-ra hogy kell kinéznie a szén megkötés az nukleáris, illetve a megújuló energia arányának. Hát látjuk, hogy a a CCS-szel kapcsolatban az Európai Uniós célkitűzés a legmagasabb. Tehát tulajdonképpen ugyanabban a tartományban van ez is, ahol, a, ahova a többi tanulmányok teszik, vagy akár magasabb is az Európai Unió célkitűzése. Most beszéljünk egy kicsit a keresletről. Tehát annak megelőzéséről, hogy az energi- villamosenergia á, iránti kereslet nőjön. Ez az egyik legnagy, legfontosabb feladat. Látjuk, hogy az Európai Unió célkitűzés majdnem 50 százalékos növekedést irányoz elő, vagy tervez a 2000 2050 közötti időszakra. A többi szektorokban viszont stabilizálni kívánja a többi forgatókönyv az energiafelhasználást. Ez azt mutatja, hogy az 50%-os emelkedés igen erős politikai intézkedésekkel kell ellensúlyozni és visszaszorítani. Kékkel látjuk itt a közlekedési szektort, e, a közlekedési szektor széndiokszid mentesítése villamosítással történhet meg, de részben úgy, hogy exportáljuk a, az energiát, illetve úgy, hogy, illetve látjuk, hogy a fűtő rendszer megreformálása is szerepel. Nagyon fontos stratégia ez is része nem csak, az elek, nem csak a villamosáram, villamos villamosenergia rendszernek, hanem az egész széndiokszid csökkentési rendszernek. A következő dián az megújuló energiák rendszerei láthatók. Látjuk, hogy itt minden tanulmány nagyon magas arányokkal számol, és azt is látjuk, hogy körülbelül három világ, három csoport létezik az egyik világ az a gyakorlatilag a, az, ahol nincsen klímapolitika, illetve ahol a nukleáris, valamint a CCS technológiáknak nagyon nagy a szerepük. Ezt csak az Euroelektrik mutatja meg, tehát ők szeretnének az megújuló energiák különös használata vagy növelése nélkül elérni egy széndiokszid csökkentést a legmagasabb célkitűzések pedig a 80-98 százalékos csökkentést célozzák meg. Ide tartozik az Európai Uniós forgatókönyv is. Itt természetesen jelentős változásoknak kell történnie, különösen az, elektromos, az elektromos energia ellátása és annak biztonsága területén itt felmerül a szél és a napenergia kérdése. Aztán az is fontos, hogy a rendszer rugalmassága meglegyen, illetve hogy a kibővíthetősége meglegyen annak érdekében, hogy működjön. De bizony van egy ilyen jövőkép is. Aztán a harmadik, az pedig a kettő között helyezkedik el, ahol is az, a villamosenergia körülbelül kétharmad része származna megújuló energiákból. Itt megint csak a variabilitás és a rugalmasság kihívása áll elénk, illetve az, hogy a nukleáris, illetve a CCS technológiák terén is érjünk el előrelépéseken. Látjuk ezen a grafikonon, hogy a, hogy a volt fotovoltaikus energia összes költsége hogy néz neki. Kéken látjuk, kék színen látjuk azt, hogy az Európai Unió hogy képzeli el először kiindulásként 2010 körül még 4000 eurón fölül lesz majd az ára, de utána igen rohamosan csökkenni fog. A többi forgatókönyv vagy kevésbé optimista és kevesebb csökkenéssel számol, vagy még optimistább az EU-nál is, és még nagyobb csökkentéssel számol. És mondjuk azt látjuk, hogy már a 2010-re előre vetített költségek is alacsonyabbak voltak, mint amit a forgatókönyvek közül kettő megjósolt és valószínűleg 2030-ra kitűzött eredményt vagy célt már 2012-re el fogja érni, úgyhogy ezt mindenképpen át kell gondolnunk, ez az erre vonatkozó jövőbeni terveket, célkitűzéseket át kell alakítanunk. Következésképpen az energiaügyi ütemterv nagyjából egészében hasonlít a többi érdekelt csoportok által elvárt és elkészített jóslatokhoz, meccslésekhez. Nagyon sok olyan terület van, ahol politikai fellépésekre van szükség, véleményünk szerint. Először is, amit már megemlítettem, az, hogy az, e, a villamosenergia mentesítése legyen az energia ügy központjában. Ez az energia biztonság szempontjából is rendkívül fontos lenne. Négy fő területet kell itt megemlíteni. Először is azt, hogy kell, hogy támasszunk politikai követeléseket annak, érdemi, annak érdekében, hogy hogy a keresletet csökkentsük, és itt nem csak műszaki kérdések vannak, hanem olyan kérdések is, hogy hogy mérjük a fogyasztást, hogy mérjük a hatékonyságot, annak érdekében, hogy ne legyenek más területeken ezeknek az intézkedéseknek hátrányos következményei. Következő fontos gondolat az, hogy 2050-ben már ne legyen olyan energiatermelés, amely nem csökkentette széndiokszid csökkentését. Itt esetleg a, lehetnek, maradhatnak még olyan rugalmas energia termelő helyek, amelyek, amelyek megtarthatják a foszilis energiákat, de minden esetre ezeknek az arányát csökkenteni kell. Aztán a megújuló energiák, a, a megújuló energiáknak kell képezniük az egész rendszer gerincét mert a CCS-el és az, az atom, atomenergia fejlesztésével nem fogjuk tudni elérni a célunkat. Tehát először is oda az a fontos, hogy a jelenlegi rendszereket hozzá tudjuk igazítani a megújuló energiák tárolásához. A legoptimistább forgatókönyvek is csak körülbelül 30%-ot irányoznak elő a CCS, illetve az atomenergia részesedéseként, és nagyon kicsi, kicsi annak a valószínűség, hogy ez be is következik. Ennyit tudtunk, ennyit szerettem volna mondani. Egyébként a web oldalunkon a teljes tanulmány letölthető. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a két prezentációt. Most akkor itt az ideje a kérdéseknek. Minden kérdés feltevő egy percet kap, és kérem, hogy tartsa be a felszólási időt mindenki. Az első kérés, Van Brent asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Két kérdést szeretnék, egy kérdést szeretnék mind a kettőjüknek föltenni. Mind a ketten azt mondták, hogy a megújuló energiák képzik majd a jövő energiarendszerének gerincét. Azt hiszem, hogy a parlament egy is ért, ért ebben. Csak azon folyik a vita, hogy pontosan milyen magas legyen a szintjük. De különösen Fosztyi úr beszélt az offshore szélenergiáról, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy potenciállal rendelkeznek az alacsony volumenű városi energiatermelések is, például a szélenergia termelésben. Tehát az alacsony volumenű városi energia erőművek szerepét hogy ítélik meg, és ezeket hogy tudják beszámol, be, befoglalni a forgatókönyvekbe. Második kérdésem a CCS-re vonatkozik, és arra a tényre, hogy gázzal próbáljuk majd enyhíteni az átmeneti időszakban az megújuló energiák hiányát. E, ebben ugye prioritál, prioritálni kell, tudniuk kell a befektetőknek, hogy mibe kell befektessenek. Hogy lesz a jövő, hogy fog kinézni, hogy a CCS és a gáz kombinációja lesz majd az ideális, és nem a CCS és a széné? E? Mi erről a véleményük? Grazie. Kollega Hol, prego. Hol kollega következik. Köszönöm szépen, Fosztyi úr. A kérdésem önhöz szól. Említette azt a tényt, hogy valószínűleg sok kis gáz benne lesz, amelynek a feladata az lesz, hogy megújuló forrásokat termeljenek, viszont 2020-ra minden egyes foszilis üzem, foszilis erőforrásnak a CCS-ben részt kell venniük. Hogyha a gáz esetében is ez lesz a CCS, akkor az nem lesz már rugalmas, tehát megvan-e a lehetőség arra, hogy eh, ha megpróbáljuk létrehozni az elektromos áram számára egységes piacot, akkor lehet, hogy sokkal több összekötetésre lesz eh, szükség, mint egy átlagos eh, elektromos árampiacon belül, és ki lehet-e egyensúlyozni ezt azáltal, hogy ugye a szél valahol mindig fúj, a nap valahol mindig e, süt, tehát hogy ki lehet ezt valamilyen módon egyensúlyozni a tartalék kiépítésével. Grazie, kollega Roy, prego. Royal úr a következő. Kettő darab kérdésem lenne. Először is milyen mértékben gondolja ön fontosnak a nukleáris energiát a jövőben, akkor, hogyha a széndiokszid céljainkat tehát gyorsabban szeretnénk elérni. A második kérdésem, ugyancsak önhöz Foresztyi úr, reálisan hogyan látja ön a költséghatékonyságot, illetve a széndiokszid csökkentését a megújuló energiaforrások kapcsán, illetve időbeliség szempontjából, tehát hogy mikor, mit, milyen áron lehet elérni. Grazie. Del Castillo kollega következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A kérdésem általános jellegű, és az Európai Bizottság elgondolásával függ össze. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság egyfajta paradigmaváltást szeretne elérni, és ezért a környezetvédelmi politikát, illetve a klímaváltozást szeretné megoldani. Tudjuk, hogy vannak elgondolások a energiapolitika kapcsán a megfelelő árak, az energiaellátás biztonsága, ez kicsit fél lett söpörve, megújuló forrásról van szó, elektromos autókról. Az energiapolitika jelenleg ahhoz vezet, hogy inkább környezetvédelmi váltásról van szó. És természetesen nagyon sok probléma adódhat ezen menetterv kapcsán. Ez egy olyan menetterv, egy olyan úti terv ez, ahol, amelynek során a klímaváltozási célkötőzéseket nemzetközi kötelezettségekkel kötik össze. Hogyha nincs átfelés, akkor ez nem fog működni. hogy az energiapolitika vizióját hogyan lehet összekötni a nemzetközi szerződésekre, ezt nem igazán látom. Régel? Hvala, hvala lepa, se opravičujem, ker... Nagyon szépen köszönöm. Ugye én kaptam meg a szót elnök, az mazej, mazej, mazej a nevem, így kell kiejteni. Minden esetre köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Néhány kérdésem lenne. Figyelembe véve a hosszú távú energiapolitikát el kell mondjam, hogy ez a politika főként az energiafüggőség és biztonság szempontjából lényeges, és csak azután tekintik a környezetvédelmi terhek csökkentését. Biztos vagyok abban, hogy 2050-ben az energiaellátás egy halmar, ami mindig a, ugyanabból a forrásból fog érkezni, ha jól értettem. harmadik pontként mi az ön stratégiai elgondolása az alternatív energiaforrások tekintetében, azok esetében, amelyeket még nem sikerül 2050-re megfelelően kiaknázni, és amelyek igazából ö, ö, elkallódnak, hogyan fogunk ezekkel bánni. Én a napenergiára, a fotovoltaikára gondolok, hogyan fogunk bánni azokkal a befektetőkkel, akik jelen lesznek, és ugyanak már őket rávenni arra, hogy a kis erőforrásokra ba fektessenek be. Jordan asszony, két kérdésem lenne. Először is a 2050-es energia úti tervről beszéltek, mint gondolnak azokra az elgondolásokról, hogy eléggé ambiciózus lenne az megjelenő források aránya, és hogyan gondolkodnak arról, hogy a klímaváltozás területén lesz nemzetközi fellépés, és mi lesz akkor, ha nem? Döntéseket hozunk, és mi történik? Nem igazán valószínű az, hogy nemzetközi összefogásra sor kerül egyezmények révén. Következő kérdésem. már úr már elmondta, hogy a megülő energiaforrások kevésbé előrejelezhetőek, változékonyak, és ez egy másfajta karakterisztika, mint a hagyományos erőforrások esetében. Mit kell tennünk politikai szempontból annak érdekében, hogy biztosítsuk az ellátást, a kapacitás piacát kell képíteni, hogy igen, akkor milyen jellemzők mellett. Ódi kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy a mérnökök lesznek azok, akik segítenek nekünk egy részről, illetve a pénzügyi ö, szakemberek más részről. Az Európai Parlament ben a költségvetés átveheti a tudomány szerepét, vagy fontosabb lehet. Az ITER tudjuk, hogy nagyon fontos. Ezen kívül a geotermikus energia francia országban egy bizonyos területen vannak elérhető forró víz a talaj alatt, elég mélyen, és úgy vélem, hogy erre is lehetne pénzt fordítani. Végezetül pedig szeretném megkérdezni, hogy mit gondol ön a infrastruktúrákról, a, az ownership, a, a tulajdonolás kapcsán. Nem ö, okozunk el problémát az azzal, hogy nem hozunk létre nagy vállalatokat az infrastruktúrák kapcsán koordinálsuk a befektetéseinket. E, proszę panów, symulować można wszystko i zwłaszcza jak się ma e, powiedzmy tak odległy termin, ale to... Mindent lehet szimulálni, és főként akkor, amikor a távoli jövőről van szó. Viszont úgy tűnik számomra, hogy ez egy kicsit ilyen science fiction ez, hiszen itt nem vettük minden politikai célt figyelembe, kibocsátást, a klímaváltozást. Mindenképpen egyfajta megoldásra van szükség, nincsen optimális forgatókönyv. Ezért szeretném felvenni a következő kérdést. A, a, a kőszínközpontok nem kerülnek terítékre az önök bemutatójában. A CCS technológiák tagállamokat sem ismerjük még eléggé, hogyan veszi figyelembe azt a lehetőséget, hogy olyan elektromos erőműveket építsünk, amelyek tiszta szén alapján működnek, és ezek több mint 50%-os hatékonysággal működnek. Jelenleg ezt még nem tudjuk elérni, mert a jelenlegi erőművek 20-30 százalékos hatékonysággal működnek. Prego. Uh, köszönöm szépen, szeretnék köszönöm mondani nagyon érdekes előadásokért. Szeretném megkérdezni Lechtenbömer urat arra, hogy volt-e lehetősége arra, hogy megvizsgálják a regionális hatásokat, hiszen Európa nem homogén, és a tagállamoknak mindig is megvolt, hogy meg is lesz a saját választási lehetőségük az energia forrásaik kapcsán. Tehát a regionális különbözőséget is meg kell vizsgálni, nem homogén az európai energiapiac. Ezzel kapcsolatban végeztek-e már tanulmányokat? És a Zsiriev Suez, a Zsiriev érkezett kollega számára a kérdés. Meg kell kétszereznünk az elektromos kapacitásunkat, ez azt jelenti, hogy foglalkoznunk kell a befektetéssel a klímába és a, a befektetéssel foglalkozni kell. Hogyha azt látjuk, hogy nem homogén e, e, Európa energia szempontjából, akkor mi lesz azokkal az országokkal, ahol nagy hívások vannak? Hogyan fogják elérni ezt? Mert erre pénz kell, mind a megújuló erőforrásokra, mind pedig a, a, a tiszta erőforrásokra Tehát egyfajta rehabilitáció is szükség van a környezetipar szempontjában. Hogyan ö, látja ön ezt? Köszönöm szépen. Kolárszka Bobinska asszony következik. Rengeteg célunk van, de engem igazából az érdekel, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket. Kell, hogy legyen egy út, ami elvezet minket ezekhez a célokhoz. Úgyhogy engem különösen az érdekel, hogy a jelenlegi válsághelyzetben mit gondolnak a megszorítások, a költségvetési megszorítások milyen hatásokkal lesznek a céljainkra. Második kérdésem pedig, Eur ügyi ütemterv 2050-ig és utána. Úgy gondolom, hogy ezeket a célokat 2050-ig nem tudjuk teljes mértékben végrehajtani, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy vannak olyan európai gazdaságok, amelyek szinte kizárólag széntüzelésű euróművekre alapulnak. Egy ilyen energia forradalom nem lesz néhány országban végrehajtható ennyi idő alatt. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy ezek voltak a kérdések. Most pedig Három-három percet adnék a vendégeinknek, hogy megválaszolják a kérdéseket. Köszönöm szépen. Megpróbálom egy kicsit összeolvasztani a kérdéseket. Többször is felmerült a technológiák kérdése. Először is ezek az ütemtervek, nem a Wuppertal intézet, sem a GDF Sueznek nem a munkái, tehát nekünk értelmeznünk kell ezeket, lefordítani technológiai nyelvre. A technológiák az érett technológiákra összpontosultak jelen pillanatban. Például a tengeri technológiák még nem is nagyon léteznek, nem nagyon kezdtük el használni őket, és Van Bremt asszony kérdésére visszatérve, a kis mennyiségű megújuló energiát termelő létesítmények már elkezdtek megjelenni, de például, ha szélre gondolunk, akkor mindannyian inkább nagyméretű, központosított szélerőműveket szeretnénk látni, mert ezeket sokkal olcsóbb létrehozni és nagy mennyiségben energiát előállítani velük. De azt is el tudjuk képzelni, hogy hosszú távon, hogyha ezek a nagy központosított területek már nem termelnek elég energiát, akkor lehet, hogy el kell mozdulnunk a kisebb energiatermelő egységek irányába. A geotermikus energiával kapcsolatban is volt egy kérdés. Átmenetileg e, jelen pillanatban még ezek nincsenek annyira bevetve, de természetesen a jövőbe energiaszerkezetnek részét képezhetik ezek is. Volt egy nagyon jogos kérdés a igényről, az 500 ezer teravattos igény, illetve az energiahálózatok masszív továbbépítése. Egy, ezeket az energia hálózatokat óriási mértékben tovább kell fejleszteni, így a túlzott energia termelést meg tudjuk oldani, mert akkor eljutatjuk az energiát távolabbi területekre. De például, hogy olyan hideg hullám van, mint most volt februárban, idén februárban, Európa nagy részén nem volt egyáltalán szél gyakorlatilag, és óriási energiára volt szükség, mert a fűteni akarnak az országokban. Úgyhogy a kapacitás kérdése és a kapacitás váltakoz, a igényeket való kielégítésének a kérdése továbbra is nagyon fontos. A gáz és a szén kérdése. Ezek továbbra is az energiaszerkezet része maradnak, de azt nem tudjuk, hogy mekkora arányt fognak képviselni. Nagyon-nagyon nehéz elképzelni egy olyan rendszert, amelyben nincs sem atomenergia, sem széndiokszid leválasztás és tárolás, mert annyira rövid a határidő, hogy enélkül nem tudjuk megoldani. Én is megpróbálok reagálni a technológiai, vagy a kérdésekre. A technológia. A széndiokszid leválasztás és tárolás persze nagyon fontos, sokkal több jelen pillanatban a kérdés, mint a válasz úgyhogy kérdéses az is, hogy ez a technológia egyáltalán meg fog-e valósulni. Klima szempontjából a tárolás és a tárolási kapacitás kritikus fontosságú, hogyha szenet és gázt akarunk felhasználni, és korlátozott is a tároló kapacitás mennyisége. Úgyhogy akkor már ezeken belül inkább a földgázra, földgázt választanám. A globális a gazdasági helyzet nem annyira jó, viszont a klíma probléma sajnos velünk fog maradni. És a politikák és forgatókönyvek nagyon hasznosak az ellátásbiztonság szempontjából is. Más célokat is érintenek, például munkahelyteremtést. Azt hiszem a legnagyobb különbség az a szén és szénfelhasználás tekintetében van a különböző forgatókönyvek között. A szén környezetvédelmi szempontból a legproblémásabb, de ott aztán nagyon problémás. Még a zöld szénnek is nagy veszélyei vannak. És hogyha regionális szintre tekintünk, nagyon releváns az, hogy nemzeti forgatókönyveket szeretne látni az Európai Bizottság, de ezek még nem jutottak el olyan szintre, hogy nemzeti vagy regionális szinten is tudnánk elemzéseket folytatni. Ha ezek megszületnek, akkor a regionális különbségeket természetesen jobban figyelembe tudjuk venni a nagyméretű tanulmányokban is. Gazdasági kérdések. Én személyesen úgy gondolom, hogy óriási lehetőségeket rejt ez a sok beruházás. Többen is említették már, hogy paradigmaváltásra van szükség az energia területén nagyon sok rendszert, amit megszoktunk, megváltoztatunk. A jelenlegi régi rendszereket újakkal váltjuk fel. Ugyanakkor nagyon komoly hajtóerő mindez, hogy új technológiákat, új fejlesztési lehetőségeket és új munkahelyeket hozzunk létre. Úgyhogy a gazdasági válság szempontjából ez az egyik legérdekesebb terület vagy ágazat, amivel segíthetünk abban, hogy a problémákat megoldjuk, mobilizáljuk a privát magánfinanszírozási kapacitás, hogy ebbe a területbe fektessenek be. Persze a kihívás az attól még kihívás marad, de ez az egyik legígéretesebb terület gazdasági szempontból is. Köszönöm szépen. Nagyszerű, köszönöm, hogy az elnök asszony. és köszönöm, hogy betartották az időkereteket. Sajnálom, hogy sietetnem kell önöket, de a következő előadóinknak helyet kell csinálnunk itt fent a pódiumon. Már is kicsit késésben vagyunk, és hát hat embert begyömöszölni ebbe a rövid időbe, ami rendelkezésünkre, ez tényleg nagyon nehéz. Egyszerűen azonban nem tudunk végezni a munkánkkal, hogyha nem vagyunk ilyen szigorúak az időkeretekkel. Még négy előadónk van, és muszáj ragaszkodnunk a szoros időkeretekhez, hogyha kérdés-válasz körre is lehetőségeket akarunk adni. Akkor most rögtön meg is kezdjük a második panel munkáját és meg is adom a szót Havard Fagen Malvik úrnak, aki a Statcraft vállalat klímapolitikáját felelős vezetője. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem. Igyekezni fogok kicsit gyorsabban beszélni, hogy ne lépjem túl az időt. A Startcraft norvég erőműtől jöttem, vállalattól jöttem, amely globális vállalat. A megújuló energiák európai termelőinek élén állunk. És az európai helyzetről szóló előrejelzést azt már láttuk a mai előadásokban. Látjuk, hogy ma hogy néz ki az, a helyzet az új, újonnan elindított installációk fele legalábbis megújuló energiákkal működik, úgyhogy ez nagyon jó hír. De mint ahogy tudják, van ezzel kapcsolatban rossz hír is, hiszen a az EU-ban bevezetett széndiokszid ár intézménye nem, nem működik megfelelően, nincsen, nem okozott ez a piacon semmiféle változást, nem idézte elő a szénről a gázra való átváltást, mivel magasak a kőolaj és gázárak. A másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy a a villamos energia iránti kereslet eléggé állandó az Európai Unióban. Látjuk, hogy ott milyenek az adatok, és ez, és látjuk, hogy a német adatok hogy néznek ki, a ném, német energiahatékonyság különösen jó, ez mind nagyon jó hír, de ugyanakkor nagyon sok problémát is okoz az, az, hogy, a, az, hogy hogy fektessünk be ebbe a trendbe. Hogyha az megújuló energiákba fektetünk be, akkor az árak le fognak esni, és akkor nehéz lesz majd új befektetéseket eszközölni a megújuló energiák terén. Úgyhogy a vállalatunk részéről most már azt látjuk, hogy egyre több olyan európai, Európán kívüli piacba fektetünk bele, ahol ez a, már, ez a, ez a piaci szegmens növekvőben van és ezt fontos a politikák kialakításánál is figyelembe venni. Erről is beszéltünk már ma, a megújuló energiák, energiaforrások már mindenhol megvannak Európában, de most a fogyasztókhoz is el kell juttatni ezeket, és az elkövetkezendő éveknek ez a legfontosabb feladata. Ez nem fog menni anélkül, hogy kiépítenénk egy valóban hatékony határokon átnyúló energiahálózatot, és hogy ezzel együtt legyen egy megfelelő energia, belső energiapiac. Ez e, Európát is összetudná kapcsolni, és költséghatékony is lenne a jövőre nézve. Azonban a más infrastruktúrák fejlesztésének igénye is felmerül, illetve annak a kérdése, hogy van-e erre szükség. Ez ma még nem merült fel ez a kérdés, de meg kell tárgyalnunk ezt is, és azt is, hogy mi történt a széndiokszid leválasztással és tárolással, hogy beváltotta a reményeinket, vagy már nem is hiszünk benne. Még egy említésre méltó adat, ami bizonyítja azt, hogy mennyire komoly ez az ügy, amelyről beszélünk. Ahogy haladunk, el fogjuk érni a 600 ppm-es koncentrációt, és ez majd 6-8 fokos globális felmelegedéshez fog vezetni, amennyiben nem változtatunk a jelenlegi e, munkamódszereinken, úgyhogy ezen szintén nagyon alaposan el kell el kell gondolkodni. Ugye szokták azt mondani, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert nem volt már elég kő. Hát a kőolaj hiány sem, a kőolaj hiány sem fogja lejelenteni a gáz és a kőolaj használatának végét. Tehát egy döntést kell annak érdekében hozni, hogy abba hagyjunk, abba hagyjunk minden olyan anyagnak a kiaknázását, amelyet a Földben találunk. Aztán azzal is vigyáznunk kell, hogy hosszú távon túlságosan megkössük magunkat a fosszilis üzemanyag infrastruktúrájához. Vannak már csővezetékek, és további új csővezetékeket építünk, de ezzel saját kezünket kötjük meg, hiszen akkor az elkövetkezendő években csak ennek az energiafajtának az infrastruktúrája lesz kiépítve. Ezen is el kell gondolkodnunk és tulajdonképpen ezért látjuk azt, hogy illetve az, hogy el tudjuk képzelni bizonyos foszilis energiákkal a jövőt, az csak a CCS-nek köszönhető, de felmerülnek már olyan kérdések, hogy vajon a költsége, ami igen magas, megéri-e, kifizetődő-e egyáltalán ennek a technológiának a használata. Tehát mire van szükség, mit kell tennünk? Folytatnunk kell a megújuló energiaforrások használatát. A yes to rest jelszó az, amit ezzel kapcsolatban a megújuló energiákkal foglalkozó iparban szoktunk mondani. Ezen kívül támogatni kell a megújuló energiaforrásokat az elkövetkezendő években még, de természetesen aztán egyre fokozatosan, egyre versenyképesebbé kell, hogy váljanak a, és itt, ide hozzá kell majd venni a fotovoltaikus energiát és az offshore szél turbinákat is. Ezeknek az esetében valószínű még 2020-on tovább is nyúlhatnak a támogatások feladatunk az is, hogy minél több hálózatot építsünk ki, hogy ezek minél jobban össze legyenek kapcsolva, hogy megteremtessük az egységes európai energiapiacot. Ez ugyanis szintén költséghatékony módja lenne a jövőben felmerülő problémák megoldásának. Villamosítás szempontjából is azt lehet mondani, hogy az elektromos energia használata egy olyan megoldás, amit később sem fogunk megbánni, és ez a az ilyen investorok, mint a mi vállalatunk, a StatCraft sikeres példája is mutatja. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez most január 1-én kezdődő új szakasz, amiben majd az, a ETS rendszer lép, még hatékonyabb legyen, hogy még jobb, erősebb széndiokszid árakat alakítsunk ki, amelyek valódi, valódi változást fognak majd tudni okozni a piacon, és utat nyitnak a megújuló energiák használatának. Szeretném ezzel a képpel befejezni az előadásomat. Én úgy gondolom, hogy nem igaz az, ami oda van írva a táblákra, vagyis hogy meg vannak számlálva a napjaink, mert csak akkor ellenzik az, hogyha nem, fog, nem, nem, nem teremtjük meg a holnap szempontjából a megoldásokat, már pedig erre minden lehetőségünk megvan. Elnök. Köszönöm szépen, akkor most következő előadó a Kölni Energiagazdasági Intézet előadója következő. Köszönöm szépen, hogy szólhatok néhány szót az európai energiapolitika lehetőségeiről. Két példát szeretnék kiragadni, amely az elektromos iparákból származik, és nem igazán újak ezek a példák. Az egyik a hálózatépítésről szól, amelyen keresztül már harmonizált energiállátás lehetséges Európán keresztül. A másik aspektus pedig az energiaellátás biztonsága lenne, illetve kapacitás kérdése. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy mik a potenciális előnyei a harmonizációnak, milyen akadályok vannak ezt illetőleg, és hogyan lehet megoldani ezeket az akadályokat, mit lehet tenni európai szinten, és eh, mit eh, lehetne átadni a tagállamoknak ebből. Az első aspektus kapcsán az európai ellátási rendszerek harmonizációja az a Kölni Egyetem Energia Intézete már 2010-ben végzett egy, eh, egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, hogy 2020-as célokat hogyan lehet elérni, milyen fajta előnyei vannak ennek. 100 milliárd eurós méretekben mozogtunk, azt vizsgáltuk, hogy honnan származna a harmonizáció. A dia látja azt, hogy hol lehet a legolcsóbban a energiaforrást előállítani, ez Európa szélén található többnyire, ez főként éjszakan a szél, délen pedig a fotovoltaika, és a legolcsóbb módja annak, hogy megölelően forrásokat alkalmazzuk, az az, hogy itt ezeken a külső területeken hozzuk létre az energiát, és ezt tápláljuk be a hálózatba. Természetesen olcsóbb a napenergiát előállítani Spanyolországban, mint Németországban. Ez azt jelenti, hogy kell egy hálózat, és most jönnek a kihívások, tehát ezek voltak az előnyök eddig, és most vannak a kihívások. A kihívás a hálózat képítése, nem csak a 2020-as célkötözésekkel, hanem a 2050-as célkötözésekkel kapcsolatban is végeztünk tanulmányt, és azt láthatjuk ezen a dián, hogy a sötét részén ott van a leg ö, kevésbé költséges elgondolás, illetve láthatjuk, hogy hogyan tesz elutatni a fogyasztási központokba Európa közep, közepén. Van egy nagy akadály, az pedig az, hogy ellátási gondok merülhetnek fel. Láthattunk egy problémát Olaszországnál. Olaszország nem is fekete, sem pedig szürke, nem, nem világos szürke, hanem a kettő között van. Ez egy hosszú távú elképzelés, nem tudjuk, hogy ez még 2050-ben, de ennek értelmében Olaszország önfenntartó energia szempontjából, hogy ennek érdekében viszont valóban azt láthatjuk, hogy ehhez azt kell, hogy nagymetében növeljük a hálózatot Olaszországban, annak érdekében, hogy az ellátás meglegyen Európában. 20, tehát 20 ezer kilométer ilyen fajta hálózatra lenne szükség, ki fogja ezt megfizetni, ez a kérdés és azt is tudhatjuk, hogy lehet, hogy lesz ellenállás is ezzel kapcsolatban, tehát mindenképpen európai szinten kell fellépni. Tehát felmerül a kérdés, mit kell elvégezni európai szinten, és mit kell tagállami szinten elvégezni. Úgy vélem, hogy európai szinten a legfontosabb az az, hogy egyértelműen meghatározzuk a politikai célokat, ha például klíma célok vannak, akkor annak kell lennie a célkötőzésnek. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt elérni. De mindenképpen egy, egyértelmű technológiailag semleges mechanizmusra van szükség. Annak érdekében, hogy leküzdjük az akadályokat, ehhez az kell, hogy legyen egyfajta kompenzációs mechanizmus azok számára, akik, akik fizetniük kell, itt nem csak egy alapról lehet szó európai szinten, hanem bizonyos fajta mechanizmusokat is létre lehet hozni, amelyel magánmechanizmusok, magán ösztönzések jönnek létre. Úgy gondolom, ezzel még jobban el kell gondolkodnunk majd. A tagállam szintjén nem kell sok mindent tenni, csak annyit, hogy a mechanizmusokat alkalmazzák, amiket európai szinten meghatároztak Például nem kellnek plusz intézkedések, amelyek zavart kelthetnek például a szénárában, amit most is láthatunk egyébként. A második példa, amelyet szeretnék röviden kiemelni, ez a tartalékkapacitások kérdése. Már említettük azt már, hogy miért is van szükség tartalékkapacitásra, hiszen óvatosnak kell lennünk annak esetében, hogyha magas az áram igény, viszont kicsi a betáplálás. Tehát a nagy kérdés az az, hogy este van a, a nagy energiaigény, tehát a fotovoltaik az nem annyira működik ilyen szempontból. Tehát a kérdés az az, hogy mit tettünk, hogyha nagy a, az igény, viszont például kevés szél van egyes tagállamonként megnemítjük egy tagállamot, például Németországot az elmúlt év novemberében, azt látható, hogy három napon keresztül szinte nem is volt szél, és hogyha elektromosságra gondolunk, ahol 40%-ban lesz megújuló energiaforrás, akkor ez már problémás lehet. Ez óri- ehhez óriási tartalékkapacitás kell, hogy az ilyenfajta helyzeteket megoldjuk, de már korábban elhangzott ma az, hogy nem nemzeti szinten, hanem európai szinten vizsgáljuk ezt a kérdést, és vannak portfólió hatások a megújuló energiaforrások betapálásával kapcsolatban, és ezt a portfólió hatást ki kell használnunk, és ezáltal lehetne növelni a tartalékkapacitást, amire szükségünk van, és a pénzügyi kérdéseket is meg lehet így oldani. Például, hogyha nagyobb európai szinten ilyen szélhiány lenne, akkor azt jelenteni, hogy öt évente egy ilyen óra lenne, amikor nincs ennyire szél. Milyen akadályok lehetnek? Itt csökkenthetjük a tartalékkapacitást, hogy legyen energiaellátási biztonság, viszont akkor is kell bizonyos fajta tartalékkapacitás Európa szerte, és akkor az a probléma merül fel, hogy lehetnek potyautasok, tehát eh, van egyfajta van egyfajta Hát előfordulhat az, hogy eh, bizonyos tagállamok pogyatosként eh, építenek más országok kapacitására. Ez egy olyan problémát meg kell oldani európai szinten, és ilyet mi nem láttunk, és ilyet már láttunk, tehát ez mindenképpen megfelelő rendeletekre van szükség, mint például a gáz esetében. Tehát el kell kerülnünk azt a problémát, hogy bizonyos tagállamok esetlegesen kihasználják más tagállamok kapacitását. Nemzeti szinten szerintem sokkal kevesebb harmonizációra van szükség. Jó a harmonizáció, de nem lehet harmonizálni azt, hogy hogyan foglalkoznak a tagállamok a, bizton, a ellátás biztonságával. Ezt el lehet érteni kapacitás fizetésekkel, kapacitás mechanizmusra, viszont az annyira nem számít, de láthatjuk, hogy minden tagállam valamit tesz, csak másképpen. Tehát nem hiszem, hogy itt probléma adódhatna. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt, hogy a legnagyobb hozzájárulás Európának az az lenne, hogy, hogyha hogyha mechanizmusokat hozna létre, hogy megtalálnák a megfelelő szabályokat a magán ösztönzések, magán kezdemések számára, hogy létre lehessen hozni a politikai célkötözéseket, mert a legfontosabb az az, hogy a politikai célkötözéseket a lehető legolcsóbban lehessen ö, létrehozni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie veramente per questa relazione. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig folytassuk a kérdésekkel. Kérem mindenkit, hogy egy percben szólaljon meg. Remélem működni fog. Cavell asszony. Én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy szükség van azokra a gáz vezetékekre, amiket említett. A, teljesen biztosak abban, hogy a megújuló energiaforrások minden Európai Uniós tagállamot el tudnak látni. Nem csak egy ideális Európai Uniós tagállamot. Ha néhány tagállamra gondolunk, ezek az államok gáz nélkül gyakorlatilag életképtelenek. Nincs nap, nincs szél, semmi nincs. Hogyan éljenek túl? Köszönöm, mondja az elnök. Van Brent asszony következik. Köszönöm a rendkívül érdekes előadásokat. A szociális dimenziót szeretném behozni a vitába. A megújuló energiák lesznek a jövőbeli energiapolitika gerince, de az én országomban, és tudom, hogy más tagállamokban is ez a helyzet, az az áll, helyzet állt elő, hogy az energia árak megnövekedtek, mégpedig azért, mert az ország nagyon sokat fektetett a megújuló energiaforrásokba. És lehet, hogy ez csak rövid távon igaz, de nemrég olvastam egy cikket Németországról, ami megújuló energia tekintetében az egyik vezető ország Európában. Az egyik hatás Németországban az volt, hogy az energiára elkezdett csökkenteni, csökkenni. Önök felé az lenne a kérdésem, hogy ez meg fog-e történni hosszú távon? Akkor, hogyha azt akarjuk, hogy 40-50-60 százalék az energiaszerkezetből megújuló legyen. Lesz a kapacitásunk, tudván, hogy rengeteget kell beruházni az infrastruktúrába, lesz-e kapacitásunk arra, hogy csökkentsük a számlákat a fogyasztók számára Európában? Elnök, köszönöm. Hol asszony kapszót? Köszönöm. Csak néhány kérdést akartam a támogató rendszerek harmonizásával kapcsolatban feltenni. Az első, miért gondolják azt, hogy a tagállamok nem használták ki az együttműködési mechanizmusok nyújtotta lehetőségeket a megújuló energia területén? Ez egy könnyű megold, és azonnali megoldás lett volna másodszorban. Bár vonzónak tűnik hosszú távon ez az út, hiszen csökkenti az áram árát, nem feledkeztek el meg, meg arról, hogy teljes mértékben a leghatékonyabb irányba elmozdulás az egy eléggé drasztikus megoldás. Ha a szelet választjuk megújuló energiaforrásnak, akkor lesznek olyan szigetek, ahol 99%-ban tudnak majd szélenergiát használni, de hát arról már beszéltünk, hogy összekapcsolódásra van szükség, és lehet, hogy még többre, mint eredetileg gondoltuk. Köszönöm, mondja Hercog asszony. Az első felszólalótól azt akartam kérdezni, hogy azt mondta, hogy a következő években nem fog növekedni az energiaigény. Az előző felszólók viszont azt mondták, hogy meg fog kétszereződni az energiaigény. Hogyha ekkora különbségek vannak az önök vélemények között, arról kell beszélnünk. Második. Azt mondták, hogy lesznek olyan országok, amelyek majd ingyen megkapják a más országok megújuló energiáit. Vannak olyan országok azonban, akik közösségi energiaforrásokat akarnak felhasználni, és ez csak néhány Európai Uniós országra vonatkozik. Tehát az ingyen élés az két irányú lehet. Hogyan tudunk mindkét irányban megszabadulni ezektől az ingyen élőktől, ezt szeretném megtudni. A, még egy dolog, a külső energia dimenzió jelentéstevője voltam, és emlékszem rá, hogy a tagállamokat mennyire nehéz volt meggyőzni arról, hogy adjanak már valamilyen adatot a közösség számára. Nem tudom, az adatszolgáltatás nem lehetne az energia területén valahogy harmonizálni Európában. Köszönöm, mondja az elnök, és akkor most két-két percben a válaszadóknak adom meg a szót. Okay, thank you very much for... Köszönöm szépen a kérdéseket. Néhányukat megpróbálom megválaszolni. A csővezetékek, gáz- és olajvezetékek európai vezetékek ügyén. Ezzel kapcsolatban a regionális különbségeken is el kell gondolkodnunk, ebben igazuk van, de azt is meg kell vitatnunk, hogy egyáltalán me- mekkora lesz a kereslet ugye itt most nagyon hosszú távon gondolkodtunk 2050-ig, és jobban meg kell próbálni megérteni, hogy az elkövetkezendő évtizedekben majd milyen, milyen lesz az energiakereslet, mielőtt masszív infrastruktúra kiépítésekbe kezdünk, és ezzel Európa jövőjét tulajdonképpen be korlátozzuk. Még nem tudjuk a választ ezekre a kérdésekre, de ez biztos, hogy ezeket meg kell vitatni először. Aztán még a kereslettel kapcsolatban, ahogy látjuk, nem fog továbbra sem emelkedni a kereslet, hanem változatlanul ilyen lapos marad ez a grafikon. De hogyha úgy döntünk például, hogy, az, eh, hogy eh, villamos energiával működő autók eh, használatára térünk át, vagy a fűtést ezzel oldjuk meg, akkor természetesen megint meg fog emelkedni a villamos energia iránti kereslet. A kérdés ugyanaz, kérdés ugyanakkor az, hogy ez magától fog megtörténni, vagy politikai döntések nyomán mert hogyha a politikai döntések nyomán történne meg, akkor ott több hely adódna majd a a megújuló energiáknak is. Aztán a fogyasztói számlákról. Hogyha a hálózat kiépítéssel kapcsolatban nagyszabású kiépítési, infrastruktúra kiépítési munkák folynak, ezek ugye sokba kerülnek, akkor abban a helyzetben leszünk majd, hogy az nem költséghatékony megoldás, hogyha minden ország a saját saját hálózatát építi meg. Úgyhogy ebből a szempontból is fontos az európai együttműködés. Elnök, köszönöm szépen. Höfler úr kapja meg a szót. Úgy gondolom, hogy Európában már is nagyon magas fokú a harmonizáció, például a kibocsátáskereskedelem szempontjából is láthatjuk ezt, a klímaváltozási célok elérése érdekében, ez megvalósult. Másodszor viszont ugye mindenki megpróbálja a, a, a, a, a, a kiegészítő költségeket minél lejjebb szorítani, de ugye vannak olyan helyszínek közötti energia különbségek, amelyek összesen hasonlíthatók a különböző eh, mérnöki és egyéb költségekhez. Aztán én is a szociális dimenziót említeném meg, és a fogyasztói számlákat. Mostanában minden külső hatást internalizálunk, és eh, korábban ugye nem tudtuk beépíteni a számlákba a szennyezést azt nehéz elképzelni, hogy a fogyasztói számlák csökkenni fognak. Szerintem ez teljesen irális elképzelés. Viszont igen, azt látom, hogy jelenleg emelkednek az árak, a fogyasztókra hárított árak, nem az összes költség, hanem a fogyasztóra eső rész. És ezért nagyon fontos, hogy a leges, legköltséghatékonyabb megoldásokat találjuk meg a mostantól kezdve, mert tudjuk, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor túl drága lesz az energia. A jelenlegi módszerek megtartása mellett túlságosan drága marad az energia, tehát hogyha a különböző mechanizmusok segítségével nem tudunk költségeket csökkenteni, akkor nem fogjuk tudni elérni az elénk, saját magunk elé kitűzött célokat. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a két előadónak nagyon érdekes prezentációt, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Tovább is lépünk, akkor most a harmadik, harmadik panel következik. Akkor már is helycsere, és a további két előadó foglalja el a helyét az asztalnál. Először is Megchild Försdorfer asszonynak adom át a szót, aki az Energia főigazgatóságtól érkezett. Me today. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, rövid leszek, és megpróbálom már most belefoglalni a beszélembe azokat a kérdéseket, megjegyzéseket, amiket a képviselők már feltettek. Az útitávról nem kell már beszélnem. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy 80-90%-kal szeretném csökkenteni 2050-re az üvegházi gázok kibocsátását. Ezt a állam és kormányfők határozták meg, és már ha hallhattuk ma, hogy nagyon sok másfajta munkát is megvizsgáltunk más partnerek részéről, de fontos az is, hogy mit tesznek nemzeti szinten, például a német energiakoncepció, a Dán energia dokumentum, tehát ezeket a nemzeti dokumentumokat összevontuk, beventük a 2050-es energiatervbe, viszont azt láthattuk, hogy sokkal inkább egy európai megközelítésre van szükség jövő szempontjából. Tehát ez nem egy előrejelzés, ez inkább bizonyosságot ad a kormányoknak, a befektetőknek, és különböző fajta lehetőségeket vázoltunk, felvizsgáltunk meg. A végén majd el fogom mondani, mit fogunk tenni következő lépésünként. Szeretnék hangsúlyozni azt, hogy az energia tervet úgy hoztuk létre, hogy három energia célt tartottunk szem előtt, versenyképességet, a fenntarthatóságot, illetve az ellátás biztonságát. Nagyon fontos számunkra az, hogy minden három aspektus lefedésre kerüljön, még akkor is, hogyha 80-95% a célkötőzés. Mindezek mellett megvizsgáltuk az importok, exportok hatását, megvizsgáltuk a költségeket, árakat is az egyes forgatókönyvek esetében. Ahogy már korábban is elmondtam, különböző fajta dekarbonizációs ö, forgatókönyveket vizsgáltunk meg. A cél az az volt, hogy megvizsgáljuk a helyzetet az egyes tagállamokban. Tehát volt egy olyan forgatókönyv, amelynek során magas az új energiaforrások száma, volt olyan, amikor magas volt a hatékonyság, és volt, hát, amikor a CCS vizsgáltuk meg, ezen tudtuk azt is, hogy bizonyos tagállamban a nyilvánosság elfogadása, közöbb elfogadása nem annyira jönnek tekintetében. Ezen kívül a nukleáris energiát is megvizsgáltuk, mert néhány tagállamban ez fontos, és volt egy, egy semleges megközelítés és amikor a diversifikációt vettük alapul. Tehát a különböző költségeket, a költséghatékonyságot vizsgáltuk meg, és a mai tudás alapunkból indultunk ki, tehát ez a technológiára vonatkozik, a modellben nem vettük bele a palaolajat, a palagázt, az Európa Bizottság nyomon követi ennek a fejlődését, mert bizonyos tanulmányokat is közreadtunk ezzel kapcsolatban, tehát mindenképpen ezt a, de jövőbeli forgatókönyvben majd belevesszük, de az elmúlt évi munkánkban úgy gondoltuk, hogy túl kora lenne azt, hogy ezt is belevennénk. De a geotermikus energiát, a decentralizált, illetve a centralizált megülő energiaforrásokat is belevettük ebbe. Tehát mit mondhatunk az ellátás biztonságáról? Minden egyes forgatókönyv szerint az importfüggőség csökken, tehát a netto import csökken a dekarbonizációval. Ez különösképpen kötődik ahhoz a tényhez, hogy sokkal kevesebb a foszilis erőforrás behozatala, és sokkal több a megölő energiaforrások használata a forgatókönyvünk értelmében, főként az EU-ból származik ez. Az elektromos áram ára, ez is egy kérdés volt már a következő, az előző fordulóban. A dekarbonizáció nélkül, vagy azzal az elektromos áram ára 2030-ig növekedni fog, és ennek fő oka az az, hogy modernizálnunk kell az infrastruktúrát, intelligensebb hálózatokra, illetve határokon átnyúló összeköttetésre van szükség. Tehát megújuló forrásokra van szükség, de modernizációra is, hiszen a legtöbb tagállamban már elavult az infrastruktúra, tehát ilyen befektetésre is szükség van, a dekarbonizációval, vagy anélkül is, és ez hatni az energia árakra. Persze felmerül a kérdés, hogy a tagállam feladata az, hogy megvizsgálja, a, megnézze azt, hogy hol vannak a sérülékeny háztartások, felhasználók. A munkákból az is kitűnik, hogy lehetséges a dekarbonizáció, a ha a tagállamok összefognak, és nem költségesebb ez, mint a jelenlegi politikánk. És ez csak azért is igaz, mert sokkal kevesebb lesz a foszilis erőforrások behozatala, viszont sokkal több tőkét fogunk költeni a megújuló erőforrásokra, illetve a hálózatokra. És nem utolsó sorban a következő lépésünk az az energia útiterv lesz, illetve az alacsony széndiokszid útiterv. Erről már megkezdődtek a viták különböző módon, mert az energia befektetések hosszú távúak, ez történik most, ez történik a partnerekkel most, a tagállamokkal. Egyértelmű az, hogy a prioritás továbbra is az lesz, hogy nyomon kövessük, és hogy teljesítsük a 2020-as célkötőzéseket, ismerjük, hogy csökkenteni kell a, a, az üvegházi gázok kibocsátását, a megújuló források, illetve a biztonság elérése. EU szinten kell ezeket elérni, és a legutóbbi energiahatékonysági irányelv is segít majd abban, hogy sikerüljön elérni a 20%-os energia megtakarítást. A befektetések hosszú távúak, ahogy mondtam, tehát a jövő évre már elő kell készítenünk valamit 2020 utánra, a politikai keret tehát létre kell hozni 2030-ra a bizottság részéről, és ezért érdekelnek a jelenlegi történések az ott tervvel kapcsolatban. Ezt követően többet fogunk majd tenni, több, jobban megvizsgáljuk a három célkötűzés hatását, és frissítjük a referencia forgatókönyvünket, amelynek során majd figyelembe vesszük az energia megölőnek források költségét, a legutóbbi forgatókönyv 2009-ből való, azóta kapcsolatban voltunk minden szerepvállalóval, tagállammal, és a következő évben kiadunk egy új referencia forgatókönyvet, és előkészítünk egy 2030-as keretet is. És egyértelmű az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy bármilyen forgatókönyvet, helyzetet válasszunk is, továbbra is sokkal intelligensebb infrastruktúrára van szükségünk, sokkal több megülő energiaforrásra van szükségünk, és sokkal nagyobb energiahatékonyságra van szükségünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Boroszláv Jankowski következik, aki az energia rendszerekkel foglalkozik a Lengyel Kereskedelmi Kamaránál. E, witam Państwa bardzo serdecznie. E, głównym celem mojej prezentacji jest... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Előadásom fő célja, hogy megmutassam, milyen hatással van az energiaügyi ütemterv az Európai Unióra. Szeretném a dokumentum néhány gyenge pontját is elmondani önöknek, Nincs sok időm, úgyhogy rövid leszek. Hadd kezdjem a következőkkel. Mit tettünk eddig? Nagyon sok változás történt a céljaink tekintetében. A 20%-ról is beszélhetek, amihez képest 2050-ig már 80%-os csökkentést kívánunk elérni. Ez óriási változtatásokat igényel. Az Európai Bizottság javaslatai szintén hatástanulmányokra alapultak, amelyeket az Európai Uniós és Európai Unión kívüli országokra is elvégeztek. Tagállami szinten nincsenek új hatástanulmányok, ezért nem tudjuk teljes mértékben megvitatni az Európai Bizottság javaslatát, hiszen tagállami adatokra is szükségünk volna. Aztán Lengyelország számára szimuláltunk egy modellt. Ezt a modellt különböző Európai Uniós és világbanki projektek értékelésére használta már korábban is a lengyel kormány. Három különböző forgatókönyvet vizsgáltunk meg, a széndiokszid kibocsátás csökkentésének három féle szintjével, a liberális forgatókönyv, a széndiokszid korlátozás nélkül, volt egy 20%-os csökkentés és egy 80%-os csökkentési forgatókönyv, ez utóbbi 2050-ig kell, hogy megvalósuljon. A fő feltételezések a széndiokszid és a, az árak tekintetében az európai közösség ellenzéseit vettük alapul. Az egész szektor, a háztartások, a közlekedés esetére is végigvizsgáltuk, hogy milyen hatások lesznek. Nagyon átfogó az egész forgatókönyv és annak az elemzése, hogy csak néhány forgatókönyvre és azok néhány hatására térnék ki. A dekarmonizáció már is 70%-os különbséget mutat 90, 1990-hez képest. Lengyelországban meg fognak növekedni az energiaárak, a nagykereskedelmi villamos energiaár megkettőződött, megkétszereződött, és a fűtés ára, ami a háztartások számára egy rendkívül fontos tényező, szintén hasonlóképpen növekedett. A gazdaság számára a hatás sokkal nagyobb lehet, mint az EU átlagában az energiaárak növekedése le fogja lassítani 2020-tól az gazdaság fejlődését, legalább 2020 és 2040 között. Csak 2040 után láthatjuk, hogy ez a tendencia megfordul. Ha az új célkitűzéseket, a 20%-os csökkentést elfogadjuk, az azt jelenti, hogy az energiaárak még nagyobban mértékben növekednek, és 2040 után is lassulni fog a gazdaságunk van egy nagyon fontos tényező, mennyit költ egy átlag háztartás energiára. A magas árak, a magas energiárak Lengyelországban, melyek jelenleg érvényben vannak, azt mutatják, hogy legalább a háztartások 50%-a esetében a költségvetés legalább 12%-át teszi ki az energiára fordított költség. Ez sokkal magasabb mint az európai átlag, és ráadásul 10%-ban határozták meg az energiaszegénység határát. Tehát a széndiokszidmentesítés azt jelenti, hogy ezt a költséget még tovább fogjuk növelni, 14-15 százalékot fog elérni a háztartások költségvetésében már 2020-ra. Ez azt jelenti, hogy az energiaszegénység nagy mértékben növekedni fog. Az éghajlatpolitika további költségekkel fog járni az ipar számára. Főleg közvetlen költségekkel, amelyek a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel kapcsolatosak, indirekt költségekkel, az energiárak növekedése miatt, és a széndiokszid adó miatt is. Ezek a költségek évről évre növekedni fognak. Például a vegyipar, vagy a réz, vagy az acélipar a papíripar és a bányászat lesznek a legérintettebbek. A költségek folyamatosan növekedni fognak, bár pont ezek azok az ágazatok, ahol a széndiokszid járulékos kibocsátása leginkább jelentkezik. Ezek az ágazatok több mint 800 ezer embert alkalmaznak, és az ő állásuk veszélybe fog kerülni a szomszédos országok, például Ukrajna vagy Belorusszia is versenyt fog jelenteni Lengyelország számára, mert tőlejük ez a politika nem fog vonatkozni. Tehát az energiarendszer is nagyon komoly hatást fog gyakorolni ez a politika. Több mint kétszer annyit kell az infrastruktúrába beruházni, az energiatermelés költsége is növekedni fog. Ez a dia azt mutatja, hogy hogy változik, hogy változnak a költségek, hogyha ezeket a programokat végrehajtjuk. A 20%-os, a 80%-os változat esetében különösen a citromsárga oszlopra figyeljenek oda, amely a dekarbonizációs esetet jelenti. Ezek a költségek idővel folyamatosan növekedni fognak. A széndiokszid kibocsátás csökkenni fog, azonban a kvóták ára növekedni fog. A széndiokszid adók is növekedni fognak 2030 után, több mint 30 milliárd euróra fog ez rúgni, és sajnos a fogyasztók viselik majd ennek a legnagyobb mértékben a költségeit. A hatástanulmányok kép a pozitív oldalon a technológiák diverzifikálódását látom, de a hatások sokkal inkább negatívak és sokkal súlyosabbak Lengyelország számára, mint más tagállamok számára. Lehetséges, hogy önök túlzónak gondolják ezeket, de ha a kérdéseikre választ szeretnének kapni, Olvassák el az Európai Bizottság hatástanulmányát. Itt is láthatják, hogy Lengyelországot sokkal negatívabban fogja érinteni ez a váltás, mint más országokat. Ha a klímacsomagot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a GDP, illetve a fogyasztás hatására, a fogyasztásra gyakorolt hatás sokkal-sokkal jelentősebb lesz, mint az EU átlagában. a tehermegosztás nem nagyon jó struktúrát, ezért ezt ki kell igazítani a klímapolitikában. Három mechanizmusnak ez a célja, ezeknek az a célja, hogy a klíma csomag végrehajtásának a következményeit enyhítsék Lengyelországban. Azonban ezek a mechanizmusok sajnos nem működnek legalábbis úgy tűnik az Európai Bizottság elemzéséből. Ebből az derül ki, hogy akár működik a mechanizmus, akár nem, a klímacsomag végrehajtásának a költsége ugyanolyan, mégpedig kétszerese más Európai Uniós tagállamokban tapasztalt költségeknek. Összefoglalóan szeretném elmondani, hogy Lengyelország számára ez a klímapolitika rendkívül veszélyes a jólét szempontjából. Válságban vagyunk, és úgy tűnik, hogy inkább a gazdaság növekedését kellene ösztönöznünk, ezért borzasztó nehéz megértenünk, hogy nyomást gyakorolnak ránk, hogy egy olyan politikát hajtsunk végre, amely az egész gazdaságunkat veszélyezteti. Az energiaütemtervnek vannak gyenge pontjai. Ez azonban, amit említettem, a klímapolitikának is egy gyengesége. A hatástanulmányok túlságosan szűk hatókörűek, és a széndiokszid mentesítés hatását nem vizsgálták meg elég alaposan. Az általános következtetés túlságosan optimista, és a döntéshozatali problémákat egyáltalán nem veszi figyelembe. Egyelőre ennyit szerettem volna megosztani önökkel, a további részletekkel szívesen szolgálok, vagy eh, megtalálják ezeket a prezentációmban. Köszönöm szépen. A kérdéseket mostantól nagyon gyorsan kell feltenni. Először Jordan asszonynak adom meg a szót. Két kérdésem van a bizottság felé. Megemlítette, hogy ezek a viták egy olyan politikai keret kialakítását célozzák meg, amely nyilván mind szokásos eljárás, de más forgatókönyvekre vonatkozó kalkulációkról is beszélt. Elmondaná, hogy milyen más forgatókönyvek léteznek, és hogy a jelenlegi időkeretet, szem, időkeretet figyelembe véve mikor lenne mikorra lennének ezek kész. Más kérdés. Ön beszélt a fenntarthatósági háromszögről, de véleményem szerint nagyon nagy hangsúlyt kapott ebben a környezetvédelmi komponens. A versenyképességre vonatkozóan milyen eredményekre jutott ez a vizsgálat, hiszen úgy gondolom, hogy például a széndiokszid elszivárgást sehol nem említi meg az energiaütemterv. Köszönöm szépen, Fordasszony asszony? Meg tudná erősíteni, hogy, hogy a GDP, GDP kiszámolásánál nem számolják be a klímaváltozással kapcsolatos olyan költségeket, mint például az árvizek, és hogy azt is meg tudná erősíteni, hogy az energia hatékonysági 2050-re vonatkozó célkitűzéseket nem számolta be a, a keresletbe? Köszönöm. Világos, hogy nagy az ellentmondás az ütemterv és a különböző forgatókönyvek, valamint a lengyel tanulmány nézőpontjai között. A bizottság dokumentumaiban azt látjuk, hogy a széndiokszid mentesítés nem költségesebb, mint a dekarbonizáció elhagyása. És Fionához hasonlóan én is megkérdezném, hogy ez azért van-e, mert hogy a szennyezést nem vették be a költségek közé. Mert hogyha ezt kivesszük, akkor lehet, hogy megértjük, hogy miért van olyan nagy ellentmondás a két dolog között. Nem tudom, igazam van-e, de szeretnék kérdésemre választ kapni. Köszönöm szépen. Megemlítette mindenki az energia árak emelkedésének tényét, attól függetlenül, hogy milyen forrásból állítják elő az energiát. Tehát még a megújuló energiák területén is hiányoznak a raktározási technológiák, vannak különböző időszakok, ezek között nagyok a különbségek. Azt kérdezném, hogy a bizottság megvizsgálta azt, hogy a polgárok életét ezek az emelkedő árak hogy fogják befolyásolni, és azt megvizsgálták-e, hogy az ipar teljesítményére hogy fognak hatni ezek az energiára. Abban, egyet, abban sem egy, értek egyet, hogy nem fog emelkedni a kereslet, emelkedni fog természetesen megtakarításokat a hatékonysági terül, terveket majd 2050-re teljesíteni fogjuk. Lehet, hogy emiatt aztán ugyanazon a szinten maradnak a, marad a kereslet. Hercogasszony, köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mind a két előadónak az előadást. A bizottság képviselőjéhez intézem a kérdést. A forgatókönyvekről beszélnek más főigazgatóságokkal? Mert úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a különbség a költségvetési, illetve az energiaügyi főigazgatóság tervei között. És úgy láttam, hogy a, ezekben a projektekben nem nagyon vettek részt pénzügyminiszterek sem. Tehát az a kérdésem, hogy a politikák a főigazgatóságok között harmonizáltak-e vagy nem lengyel kollégámtól egy, azt kérdezném, tudja-e, hogy a fogyasztók hogy fogják, fogadják ezt, az, ezt a helyzetet Lengyelországban? Lehetőségnek tartják, fenyegetésnek tartják, vagy nem érdekli őket az energiaügye? Elnök, köszönöm. Először a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, néhány szót szeretnék csak mondani. Tehát az egész bizottságban ö, együtt működünk a kollégáinkkal a klímaenergia, a közlekedési és a gazdasági főigazgató, főigazgatóságok is együtt dolgoznak a modellezésen, a gazdasági tervezetésen, azon kívül az, az iparképviselőivel is együttműködünk a széndiokszid elszivárgás kép, kérdésében. Most egy olyan tervet készítünk, amely szerint, ahogy szokás, két-három évenként frissíteni kell a politikákat, amelyek az ár fejlődéséről, változásáról szólnak, és ezért interjúvoljuk meg a különböző tagállamoktól érkezett minisztereket, véleményükről, de ez is, ahogy mondom, szokásos és e- teljes egyetértést élvező intézkedés, cselekvés volt a bizottságnak van-e olyan, tehát ennek a bizottság mindent figyelembe vett -e minden aspektust. Tudom, hogy a lengyel tanulmány néhány aspektusra koncentrál, amelyeknek mi nem vettük mindegyikét figyelembe. Mi viszont például a foglalkoztatási szempontot igen erősen figyelembe vettük, tehát az, hogy az alacsony székkibocsátású technológiák és a zöld munkahelyek hogy fognak majd hatni a munkahelyekre. Két évig dolgoztunk ezen az, ezen az elemzésen, és minden tagállamban folyó fejlődést igen, igen figyelem, nagy figyelemmel kísértünk, és vele is foglaltuk a tanulmányunkba, az értékelésünkbe. A bizottság oldaláról megpróbáljuk minél jobban informálni a fogyasztókat az energiahatékonyságról és a költséghatékonyságról, és úgy gondolom, hogy ez szolgálja leginkább a fogyasztók érdekét. Köszönöm. Jankovszki úr. Köszönöm a kérdéseket. Először is az e energiahatékonysággal kapcsolatban. A forgató könyveink szerint az energiahatékonyság ötszörösére fog növekedni, és ezzel kapcsolatban négyszeres lesz a GDP növekedése. Úgyhogy ez egy hatalmas növekedés. Nem igaz az tehát, hogy ezt mi nem vettük volna a saját tanulmányainkban figyelembe. A másik kérdés az, hogy az Európai Bizottság értékelése és a mi elemzésünk között nagy különbségek lennének, vannak, de vannak ugyanakkor közös vonások is. Például nagyon kevés figyelem fo- figyelmet fordítottak arra, hogy az Európai Bizottság elemzése a rendszer termelési költségeit, eh, illetve azoknak emelkedését 7-14 százalék közé teszi, és ez az, ez, ez az emberek, a polgárok energia energiához való hozzáférését is akadályozza majd, úgyhogy azt tudjuk, hogy a lengyel háztartások számára ez még rosszabb helyzetet fog majd teremteni. Azon kívül sok olyan terület is van, amelyet nehéz összehasonlítani, hiszen a rendszerköltségekben az, üze, az ütemterv csak átlagokkal számol, és nincsenek konkrétan kijelölt időszakok sem. Tehát nem látjuk, hogy pontosan hogy fognak változni ezek a költségek. Az energia ügyi ütemterv nem számol egyáltalán semféle rendszerköltségekkel, úgyhogy nehéz összehasonlítani ezt a két dolgot, hiszen a cselekvési a, a széttöredezett cselekvés forgatókönyve alig van benne a bizottság ütemtermében. Azon kívül az energia árakkal kapcsolatban is sokkal részletesebb értékekkel jön a mi elemzésünk, mint a bizottságé. Tehát igen, vannak hasonlóságok is, vannak különbségek is a két elemzés között. De ennél sokkal fontosabb az, hogy a lengyel helyzet sokkal ö, súlyosabb, mint az európai átlag, és ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. Köszönöm, hogy az elnök az előadóknak az előadást, most pedig Szavella asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a résztvevőknek, és különösen az előadóknak a mai ülésen való részvételt egy igen határozott megjegyzéssel szeretnék zárni. Ez a jelentés kell, hogy utaljon az Európai Unió energiapolitikájára. És erre szeretnék emlékeztetni mindenkit. Itt most nem a klímaváltozásról van szó. Az európai energiapolitikát kell meghatározni, amely jelenleg nagyon gyenge, és az ipar, a polgárok és a befektetők nem értik, hogy hogy fog alakulni az európai energiapolitika jövőben. Mert a kép nagyon zavaros. A klímaváltozás egészen más kérdés. Mi, ne, nekünk az a kötelességünk, hogy Európa energiapolitikájáról beszéljünk. kívül nagyon ö, nagy feladat ez, és minden ö, energiaforrást ö, ösztönöznünk kell, amely az európai gazdaság túléléséhez vezet, versenyképességét növeli, és energiahatékonyságát növeli. Tehát itt a megújuló energiák, a term- termikus energia, a atomenergia. Egyszerűen tisztáznunk kell, hogy a különböző energiaforrások szerepe mi lesz Európa jövőjében, mert az biztos, hogy mindegyiknek lesz valamiféle szerepe. Nagyon szépen köszönöm a meghallgatáson való részvételt, és köszönöm elnök asszonynak az ülés kiváló levezetését. Elnök, köszönöm szépen. Cevele asszony, Köszönöm mindenkinek még egyszer a részvételt. Most pedig folytatjuk az ülést, de máshol, mégpedig a közlekedési szakbizottsággal tartott közös bizottsági ülésen a 2Q2-es teremben. Ott majd az infrastruktúra finanszírozásáról szóló témáról beszélünk, tehát még több energiáról lesz szó a közlekedési szakbizottsággal együtt.